Iniziamo. Benvenuti a tutti, diamo inizio alla commissione, abbiamo un pomeriggio... Kellemes délután mindenkinek, nagyon fontos témákat fogunk megtárgyalni mai délután, úgyhogy kérem, üljenek le, foglaljanak helyet, és térjünk rá a munkára. Először is első a napirend elfogadása. Tájékoztatom önöket, hogy a koordinátor a tekintettel arra, hogy egy jelentős válsághelyzetben vagyunk egész Európában, nagyon alacsony eh, felvásárlási árak vannak, és ezért a mezőgazdasági dolgozók nagyon nagy nehézségekkel néznek szemben. Úgy döntöttünk, hogy a bizottságtól kérünk egy nyilatkozatot, és hogyha elfogadatásra kerül a mi kérésünk, akkor lesz egy vita amelyen belül a válság helyzet, a válságon belüli mezőgazdaság, a mezőgazdaság helyzet a válságban címmel történik majd. Elfogadjuk a, az ülések jegyzőkönyveit, az a október 19-e és a november 10-i ülések jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem. A mostani ülést közvetítjük élőben webstreamen keresztül. Nathan Csolons um, biztos jelölt meghallgatása januárban lesz a plenáris ülésen. Január 25 e héten lesz egyelőre, előzetesen. Mi e, január 11-én szeretnénk őt meghallgatni. A mai ülés után a, a Európai Biotermesztők Szövetsége és a Guillaume egy fogadásra hív meg minket az ülés terem előtti területem. A FOAM, az említett szövetség, egy kongresszus tart a biodiverzitást, a, a éghajlatváltozás függvényében. Kedves kollégák, most december 1-ét írunk, és ezért a mai napon lép hatályba a Lisszaboni szerződés. És ez egy jelentős változás von maga után az egész Európai Unióra, a parlamentre és a mi szakbizottságunkra is. A parlament és a tanács együttesen fognak dönteni a mezőgazdasági közös agrárpolitika terület érintő kérdésekben. Ez nagyobb munkát fog adni, nagyobb felelősséget, és sokkal több munkát fog adni nekünk. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian készén vagyunk arra, hogy felvállaljuk ezt a felelősséget, nem csak a mezőgazdasági szektor érdekeit szem előtt tartva, hanem az egész Európa érdekeit szem előtt tartva. Ezen belül is szeretnénk biztosítani a e, vidékek e, védelmét, a mezőgazdasági termékek e, versenyképességet és a minőséget. Tehát egy új korszak kezdődik el, és ebben kívánok a legjobbakat. Hmm, következő téma, mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika, követendő stratégia, a követendő stratégia kérdés, Giancarlo Scotta a jelentéstevő. Scotta képviselőnek szeretnék gratulálni, és minden árnyék jelentéstevőnek, aki ebben a témában dolgozott. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika témájában nagyon nagy figyelmet kapott ez a téma kidolgozása, ezt a, a módosító módosító beadványoknak a nagy száma is jelzi, és ezért megkérem Giancarlo Scotta képviselő urat, hogy tájékoztasson minket arról, vagy vezesse be a témát, vezesse be az anyagot. Giancarlo Scottának adom meg a szót. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégánk! Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden kollégának, azért, mert nagy figyelemmel kísérték a munkát. Figyelemmel követem az összes módosító indítványt, amit benyújtottak, és néhányat szeretnék ezek közül kiemelni. A 14-es eh, módosítót eh, támogatom, Lefo képviselő nyújtotta be, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert ezáltal az Európai Unió nagyobb szerepet kap, amikor tárgyal a, mezőgazdasági világszövetségi való tárgyalásokat. 22-es módosító, úgy szintén nagyon fontos. Ugyanakkor nem értek egyet a 23-as módosítóval, mert nagyon fontos, hogy egy ilyen minőségi logo, az csak azok a termékek számára lenne használható, amelyek teljes egészében az Európai Unióban kerülnek termelésre. Támogattam a 33 as 34-est, annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyük a kereskedelmi műveleteket a mezőgazdasági termékek kereskedelmében. Az 55-ös támogatom, ugyanis pontosítást kér ez a módosítvány. Tabajdi úrnak a módosítványáról van szó. Ugyanis a jelenlegi megfogalmazásban a szöveg nem világos. Ami a 65-ös, 66-os, 67-es módosított, illeti, arra kérdem a kollégákat, hogy nagyon fontos, hogy a feldolgozott termékek esetén is jelöljük meg a származási helyet. Nagyon fontos, hogy ezt nézzük meg, ugyanakkor fel kellene mérni neki hatásait is. Támogatom, és nagyon fontosnak tartom, a 86-os, 109-es, 112-est, de Kászos egyéb kollégák részéről és támogattam a 108-ast Eren Garcia képviselőasszony részéről, amelynek a célja az, hogy további forrásokat kapjunk promóciós kampányokra az EU-n belül és EU-n kívül az EG jelzéssel ellátott termékre vonatkozóan, és ugyanez szerepel a 114-esben is Garcia asszony részéről. Lezárom ezt a rövid hozzászólásomat, hogy Levia és egyéb kollégáknak a 120 és 128-as módosítóval, amelyik az OMC amelyik a környezet eh, kímélő termékekről szól. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és a hozzájárulásokat. Köszönöm, elnök úr. Bene, molto bene. Rendben, kiváló. Megkezdjük most a vitát. Emlékezzünk arra, hogy ennek a jelentésnek az elfogadása február 22-én, 23-án lesz, tehát bőven áll időrendelkezés ahhoz, hogy elmélyítsük ezt a témát. Köszönöm szépen, Scottá úr, megadom a szót Ranz Garcia kollega, kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr, Sajnálom, hogy nincsenek itt sorrendben a, a módosító indítványok, de köszönöm szépen, hogy támogatja azokat az általa megemlített módosító indítványok. Nagyon fontos természetesen, hogy támogassuk az eredet megjelöléseket a Világkereskedelmi Szövetségnél, ezeket meg kell védeni, ezeket a megjelöléseket, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem mondhat le ezeknek az eredet megjelöléseknek a ösztönzéséről. Az eredet megjelölések nél oda kell figyelni, mert egyes ilyen szövetségek, helyi szervezetek arra kértek arra, hogy ne mossuk össze ezeket a témákat, ne legyen, hogy ne legyen félreérthető. Ami a kereskedelmi hozatali szabályokat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy fakultatív megjelöléseket is bevezethetünk, mint például a hegyi eh, termelés, hegyvidéki termelés, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy várjunk egy picit, mert jelenleg is zajlik egy tanulmány, egy vizsgálat arra, hogy milyen következményekkel jön majd ez. Ami a, a a tanúsítványokat illeti, az integrált mezőgazdaságra szeretnék egy jelzést tenni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ez a rendszer legyen áttekinthető a fogyasztó számára, hogy megfelelő tájékoztatást adjon a fogyasztó számára, hogy mennyire fontos a EU-s termelés minőségi rendszere. Köszönöm szépen az előadó részéről, hogy támogatja azokat a minőség megjelenéssel kapcsolatos módosító indítványomat, mert ezzel a módszerrel tudjuk csak elérni, hogy mindenki a megfelelő anyagot kapja meg. Köszönöm szépen, Garcia Perez kér szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet szeretek mondani Scotta úrnak azért, hogy milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy összefoglalja és befoglalja azokat a, azt a rengeteg eh, módosító indítvány, amit beérkezett. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megpróbáljuk megtalálni a lehető legnagyobb konszenzust ezekben a témákban. Ami az Európai Uniós logot illeti, egyetértek, egyetértek azzal, hogy ezek a termékek, ezek kizárólag csak európai termékekről szóljon, és ne jelentsen ez semmilyen költséget a termelők, sem a tagállamok számára. Ami a magánjellegű tanúsítványokat illeti, úgy gondolom, hogy európai irányelveket kellene kidolgozni, bevált gyakorlatokat kellene kidolgoz annak érdekében, hogy egységes legyen ez a rendszer. Egy sor olyan fogalmat kellene figyelembe venni annak érdekében, hogy a termelők több értéket kapjanak ezekből a tanúsítványokból. Köszönöm szépen, most Tabajdi árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon. Grazie. Eh, concerning the group of socialists and Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták csoportjára vonatkozóan mi négy olyan témát látunk, amelyben lehetséges az egyetértés, a megállapodás a politikai frakciók között, és amelyet a bizottság többsége támogatja. Ez az Európai Uniós minőségi logó, a második, az pedig a földrajzi jelzés és az eredet megjelölés külön választva legyen, tehát megmaradjon a jelenlegi rendszer. A harmadik az európai biologó, amely az európai biogazdálkodás követelmények megfelelően előállított termékekre vonatkozik. A negyedik pedig a hegyi termék megjelölés, választható megjelölés. De van még egy sor ellentmondásos téma. Az egyik az előállítás helye. Szeretném elmondani önöknek, mivel ilyen sok módosító indítvány van, amely mind azt mutatja, hogy a kollégákat nem informálták arról a tényről, hogy, a négy, hogy az elsődleges hogy az elsődleges élelmiszertermékeket jelenleg kötelező eredet megjelöléssel ellátni a jelenlegi európai jogszabályok érdekében. A Scotta úr a feldolgozott termékek jelöléséről szólt itt, és ezekkel kapcsolatban nagyon nagy, nagyon nagy a probléma, nagyon nagy a kihívás. Kollégáim, gondoljuk át, hogy a feldolgozott termékek kötelező megjelölése esetleg milyen lenne, hiszen Ausztráliában és Amerikában, hogy most a globális versenyt tekintsük, itt van egy ilyen jelzésrendszer. Tehát a feldolgozott termékek jelöléséről van szó. Az Európai, az Európai Uniós tagországok öm, számára hátrányal járna az, hogyha a feldolgozott termékeket, illetve ezeknek jelölését nem tennénk kötelezővé. Meg kell a bizottságot kérni arra, hogy dolgozzanak ki egy erre vonatkozó rendszert meg kell határozniuk a fő összetevőket. Gladfelder úr készített egy módosító indítványt, és úgy érzem, hogy támogatnunk kell ezt, és át kell gondolnunk azt, hogy mi is a fő összetevő. A fő összetevő olyan összetevő, amelyet még nem definiáltunk megfelelőképpen. A környezet Védelmi Bizottság, ahol én pottakként szerepelek, nem támogatja az elsődleges összetevők eredet megjelölését, sem a feldolgozott termékekre vonatkozó jelölést. A vélemény szerzője azonban nem volt megfelelően informálva, mert ezek még nem kötelezőek. Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó jelzés pedig még nem aktuális, hiszen még nem tudjuk, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy terméknek, hogy ezt megkapja. De úgy érzem, hogy a jövőre vonatkozóan és a kap jövőjének fényében nagyon fontos, hogy felállítsuk az erre vonatkozó követelményeket. Tehát a szén lenyomat, és még ennél is fontosabb a gazdasági az, ö, az ökológiai lábnyom és az ezzel kapcsolatos követelmény, illetve szabályrendszer meghatározása nagyon fontos a jövőre nézve és a jövő mezőgazdaságára nézve. Az európai mezőgazdaságnak a környezetvédelemhez való hozzájárulása szempontjából különösen az. Ezért át is, ezt is át kell gondolnunk, valamint át kell gondolnunk a gene, a genetikusan módosított organizmusok nélkül, illetve azoktól mentes jelzést is. Ezekre vonatkozóan és a többi kérdése vonatkozóan is meg kell találnunk a megoldásokat, hiszen a minőségpolitika számára ez nagyon fontos, és abból a szempontból is fontos, hogy a környezetet fenntartható módon tudja védeni a mezőgazdaság is. Köszönöm, További képviselő úr, köszönöm a rendkívül fontos munkáját. Stefan For. Mikro. Ce que vient Chaba sur támogatom azt, amit Csaba kollégám most mondott, a fő irányvonalak nagyon fontosak, és mond, gratulált az előadónak, és szeretném elmondani itt, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatosan kell, hogy egy nagyon erős üzenetet küldjünk, hogy van egy erős vita, ami a WTO-val kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozik. A legrosszabb, ami történhet ezzel, ezen a területen, az, az hogyha ö, nem sikerülnek a tárgyalások a VTO-val. Úgy gondolom, hogy az előadó logikája is az, hogy a lehető legszélesebb egyetértést érjünk el annak érdekében, hogy védjük az álláspontjukat a VTO-val szemben, és egy öres, erős üzenetet küldjünk. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen, Stefan. Nikolászkunak adom meg a szót. Mulțumesc, domnule președinte. Îl Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni Scotta úrnak munkájáért. Egy apró megjegyzésem lenne, ami engem illet, úgy gondolom, hogy a termékminőségnél a különböző jelzés az csak kiegészítő elem, ami a fő cél az az, hogy a termelést ösztönözzük. A piacot. A piac ösztönzés az csak másodlagos cél, ne feledjük persze el azt, hogy a fogyasztóknak pénzügyi támogatásra is szükség van ahhoz, hogy kiváló minőségű termékeket vásárolhassanak. És ezt a pénzügyi támogatást a második pillérből kell nyerniük. Ezért szeretném, hogyha a jelentésbe ezt felvennénk, mert pillanatnyilag a jelentés csak az információs politikán keresztül való finanszírozást támogatja. Köszönöm szépen, Dorfmánnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért, és két dolgot szeretnék kiemelni. Úgy gondolom, hogy támogatni kell mindazt, ami javítja és javulást hoz az egész rendszerben ami professzionalitást visz, és amely könnyebbé teszi a piac kezelését, ahol az egész élelmiszerlánc együtt dönti el, hogy mit hoz kereskedelembe, és milyen módon hozza kereskedelembe a termékeket. Ez nagyon fontos olyan országokban, ahol ez jelentős problémákat okoz, mint például Olaszországban, annál is inkább, hogy jelzéseket adjunk az élelmiszer feldolgozóiparnak is, hogy miképpen gondoljuk mi ezeket az eljárásokat. Örülök, hogy a jelentésben szerepel annak lehetősége, hogy legyenek hegyi termékre vonatkozó megjelölések. Úgy gondolom, hogy viszont nem szabad egy egészet egy csomagban tenni, már pedig az eredet megjelölés és a biotermékekre vonatkozó megjelölés. Különböző termékekről van szó, másképpen eltérően kell megjelölni, és nem szabad ezeket összekeverni. Úgy gondolom, hogyha van egy termék, amelyik egy specifikus területről származik, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy biotermékről van szó. Ezt a kettőt külön kell választani, és egyáltalán nem szabad összekeverni a fogalmakat. Köszönöm szépen, Dorfman, José Bové a szó. Parancsolj! A magam részéről köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy kiválóan összefoglalja az eddigi vitáinkat. Egy pár pontot szeretnék hozzátenni, amit eddig nem értintettünk, mégpedig az, hogy mennyire fontos az, hogy átlátható legyen az eredet megjelölés azoknál a termékeknél, amelyek OFJ vagy OEM megjelölés alatt állnak. Nagyon fontos, hogy megfelelő módon kezeljük a, minőséget és a mennyiséget is szem előtt tartjuk. Nagyon fontos, hogy, hogy koherencia legyen a piacra dobott termékek között, és a piac által fel vett, felvehető termékek között. Megfelelő módon kell ezeket a kérdéseket kezelni. Én úgy gondolom, hogy megfelelően kell támogatni ezeket a szervezeteket, amelyek kezelik ezeket a kérdéseket. Helyi szervezetekről van szó, és nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy tényleg ezek helyi szervezetek legyenek. Úgy gondolom, tehát, hogy megfelelő európai szintű támogatást is adjuk ezeknek a szervezeteknek, amelyik helyi szinten vagy regionális szinten ö, irányítják ezeket a termékeket, helyi megjelölő származású termékeket. Meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy egy részről legyenek olyan termékek, amelyek megadják a biodiverzitást, és ugyanakkor környezetbarátok, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Kettő, olyan termékek, amelyek megfelelő kis és középméretű gazdaságoknak is helyt adnak, és nagyon fontos, hogy az területeken dolgozó kis és középszintű gazdaságok is helyet kapjanak, ugyanis ezek nagyobb eh, foglalkoztatást adnak, nagyobb foglalkoztatást okoznak az adott térségben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő érdekképviselet, főleg az olyan ter- eh, területeken, amelyek nehezen kiaknázhatóak. Annak érdekében, hogy megfelelő termelés legyen. Köszönöm, Bové, eh, Michel ennek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Tudom, hogy egy olyan módosító indítványt is belefoglalt a jelentésebe, amelyet én adtam be, mégpedig azt, hogy a termelés kezelést is vonjuk be a jelölésnél, ugyanis ez is fontos a termékek identitásának megőrzése érdekében a teljes forgalmazási láncon keresztül. Nagyon fontos, hogy a jelöléseket biztosító struktúrák teljes mértékben átlássák a termék egész termelési láncát a termeléstől a csomagolásig hiszen vannak olyan hozzáadott értékek, amelyeket esetleg más tényezők felülírhatnak, illetve semlegesíthetnek. Ezek a közösségi jelölések segíthetnek azoknak a területeknek, ahol nehézségekkel küzdenek a termelők. Köszönöm szépen. Valóban a vita nagyon részletes volt, és nagy érdeklődésre tart számot a kérdés. Most a bizottság kérdésének adom meg, képviselőjének adom először meg a szót. Ki lesz illetékes? Vincent Gadonyi. Megadom a szót, és utána lezárjuk még egyszer az előadó kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék én is szívből köszönetet mondani az előadónak és mindenkinek, aki módosító indítványával hozzájárult a téma végiggondolásához. A bizottság természetesen rendkívül örül annak, hogy ilyen nagyszámú módosítás érkezett be. Ez azt mutatja, hogy mennyire fontos a parlamenti képviselők számára ez a kérdés. Ha megengedik, akkor röviden néhány megjegyzést foglalnék össze az EU logóval kapcsolatban. Ha ez egy logó, jelölés, egy címke, amely a termék származását EU származási helyként jelöli meg, akkor azt természetesen a bizottság továbbra is majd meg fogja még vizsgálni, de azt így kell megjelölni. De ha egy olyan logóról van szó, amely egy speciális minőséget jelöl, e az Európai Uniós minőséget, tehát akkor az összes Európai Uniós termék ez alá tartozna, akkor elképzelhetetlen, az elemzéseink szerint legalábbis, hogy olyan termékeknek is odaadjuk ezt, amelyek az Európai Unió kívülről érkeznek, ha csak nem tartják be az Európai Unióban érvényes szabályokat. Most nézzük a gyártás helyét ugyan, és ennek megadását. Lehet, hogy félreértettem, de az volt a benyomásom, mintha azt hangzott volna el, hogy már köteles, köteles jellegű az, hogy a primér termékek esetében is a, az előállítás helyét megadják. Nos, ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Van egy sor olyan termék, ahol ez még nem kötelező előírás, például a disznóhúsnál. Úgyhogy eh, ezért abszolút fontos lenne a téma szempontjából, ha mélyebben megvizsgálnánk. Talán még egy dolog. A VTO-val kapcsolatos megjegyzésre reagálva. És a földrajzi származás megjelölésére. Földrajzi eredet megjelölésére. Nos, az is itt van hogy a bizottság prioritása volt ez a WTO tárgyalások során a Doha kör tárgyalásainál. Egyértelmű az is, hogy a bizottságnak az volt a szándéka, hogy ezt a minőségi jelölést elismertesse kereskedelmi partnereivel. És aztán még talán két dolgot, ha megengednek. A hegyi környezetben előállított termékek. Nagyon jó, hogy támogat minket e- ebben a kérdésben a parlament, hogy a hegyi környezetben előállított termékeket jobban kell megjelölni. A hatásvizsgálatot most indítottuk el, hogy megfelelően tudjuk felmérni ezt a kérdést. Aztán talán a mennyiségek a bizottság, sőt inkább a tanács mondjuk így, a tanács az egészségügyi vizsgálat keretében a tejkvóta lejárásával, illetve kifutásával és végig gondol, együtt végig gondolta a származás megjelölést is. Ennek keretében azt vizsgálják, hogy a különböző termék ellenőrzések lejárása, illetve az elmaradása milyen hatással lesz majd. Elvileg nem támogatja a bizottság ezeket az eljárásokat a földrajzi eredet megjelölés esetében. Tehát nem felel ez meg a mi elképzeléseinknek, és a bizottság határozottan ellenzi azt, hogy ha korlátozni kellene azok a, azoknak a termelőknek a számát, akik ezt a földrajzi megjelölést igénybe vehetnék, abban, abban az esetben, hogyha a kötelezettségeket, feltételeket nem teljesítik. A bizottság persze rendkívül örül annak, hogy a szakbizottság mögötte áll, párbeszédet folytatunk, különösen ma, hiszen ma lép hatályba a Lisszaboni szerződés, és jó, hogyha a jövőben jobban együtt tudunk működni. Siamo molto consapevoli di questo, l'abbiamo ricordato. Tudjuk, nagyon jól is tudjuk, és már az ülés e, elején is megemlítettük ezt. Köszönöm szépen a bizottság felszólaljának a hozzászólását, most pedig Scott a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Szeretném mindenkit emlékeztetni arra, hogy február 22-én, 23-án fogjuk elfogadni a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Az önök hozzájárulásával kidolgoztuk ezt a jelentést. Azzal szeretném zárni, azzal, hogy megosztom önökkel egy gondolatot. Szeretném látni a termelőket, a gazdákat, akik dolgoznak a, a növények, a termékek termesztésénél, és akik a feldolgozást is elvégzik, hogy megkapják a megfelelő jutalmat a vásárlótól, a fogyasztótól, aki megvásárolja a terméküket. Erről lenne szó, hogyha nagyon össze akarjuk foglalni. Mert hogyha valaki fáradozik a termék előállításával, és aztán nem jut piachoz, nem vásárolják meg a termékeket, az egy nagyon sajnálatos dolog. Reméljük, hogy akkor megkapják a méltó jutalmat, mégpedig az legyen a méltó jutalom, hogy a fogyasztó kiválasztja őket, és nem az, hogy valaki föntről megjelöli, hogy ezt a terméket kell megvásárolni. Rendben van, mondja az elnök. Köszönöm szépen Giancarlo Scottának, és rátérünk a következő napi rendi pontra, a hatosra. mégpedig jelentés a bizottságnak az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló zöld könyvéről. A bizottság az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló zöld könyvének az a célja, hogy előkészítsen a jövőbeni intézkedéseket, és összegyűjtsön tanácsokat, javaslatokat, hogy milyen módon kell kezelni a biohulladékot, olyan hulladékok, amelyek a konyháról származnak, illetve parkokról és kertekből. Salvatore Caron az előadó, és nagyon nagy örömmel átadom neki a szót. Salvatore, te jössz. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a bizottság a zöld könyven keresztül nagyon helyesen egy vitát, egy eszmecserét indított el arról, hogy szükség van-e arra, hogy közösségi cselekvést indítsunk el a biohulladék gazdálkodásáról. Mindenki számára egyértelmű, hogy egyre nagyobb a hulladék termelés, mellékesen ez óriási nagy energiapazarlással is jár, és ennek következtében óriási egészség és természetkárosodás következik, és ezáltal romlik az emberek életminősége. Arról van szó tehát, hogy azon dolgozzunk, hogy ezeket a negatív kihatásokat csökkentsük, és hogy az Európai Unió egy olyan társadalom váljon, amelyik hatékonyabban ö, használja fel a saját forrásait, ezek között a biohulladék gazdálkodásával komolyabban foglalkozik. Az említett területen belül óriási nagy lehetőségek vannak. Ami a hulladék gazdálkodását illeti, az Európai Unión belül ezek megfelelő módon szabályozva vannak. De ezen belül a biohulladék gazdálkodásáról még nagyon kevés dolog van. Elég nagy ellentétek vannak a különböző tagállamok között. Minős mennyiségeket illetően a városi hulladék egy harmadáról van szó, több mint 102 millió tonnáról van szó. Ezek háztartás és kert és parki hulladékokról van szó. 37 millió tonna az élelmiszeripari feldolgozó iparról, élelmiszerek feldolgozó iparáról származik. A biodegradabilis termékek, hulladékoknál nagyon fontos, hogy komolyan vegyük, mert különben elszalasztunk egy óriási nagy lehetőséget. Ahogy a keret eh, irányelben szerepel, egy megfelelő prioritási sorrendet kell eh, kidolgozni. Először is a megelőzést kell eh, elősegíteni, majd az újrafelhasználási tervet kell bátorítani, harmadik eh, megkönnyíteni az energiai célú felhasznál, energiatermelési célú felhasználást, a negyedik a biohulladék gazálkodás telephelyeken. Ez a negyedik megoldás a legkevésbé támogatott, ugyanis óriási gáztermelés adódik ebből, és ez a gáz jelentősen hozzájárul a ö, ö, üvegházhatáshoz, tehát ezek a gázok a talajt is és a vizeket is szennyezik. Úgy gondolom tehát, hogy más opciókat kell előtérbe helyezni. A újra felhasználást komposzton keresztül, illetve az égetés, mert ezen belül óriási energia eh, energiák szabadulnak föl, hasznosítható energiákat nyerünk. Egy vitát szeretnénk elindítani tehát a, terület, ezen a területen, úgy gondolom, hogy a szemétnő hulladék telepek a legkevésbé támogatandó megoldás, tekintettel arra, hogy a különböző tagállamokban eltérő módon használják ezeket az opciókat, és mivel idővel igen eltérő helyzetek fognak kialakulni. Nek a következményei nagyon súlyosak lehetnek, nem csak a környezetvédelmi szempontból, hanem gazdaság és eh, társadalmi, szociális szempontból is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő módon dolgozzon ki közös és kötelező jellegű célkitűzéseket az újrahasznosítást és a megkülönböztetett gyűjtésről. Hasz, határozza meg, hogy a komposztot milyen módon lehet előállítani, és milyen módon lehet a, a nem mezőgazdasági jellegű biohulladékokat kezelni. Ezek az én megállapításaim. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elősegítsük az új technológiák kidolgozását és gyakorlatba, gyakorlati hasznosítását annak érdekében, hogy a környezet szennyezést lecsökkentsük, és hogy elérjük a 2020-as 20%-os megújuló energia eh, célkitűzést. In, ugyanakkor a pénzügyi eh, ösztönzők következetesen felhasználását és eh, ki kellene dolgozni. A bizottság zöld könyve egy kiváló kiindulási pont az eszmecseréhez, annak érdekében, hogy komolyan foglalkozzunk ezzel a nagyon fontos kérdéssel, ami a biohulladék gazálkodás. Jelen pillanatban nagyon fontos, hogy különböző célkitűzések, közös célkitűzések megjelölésével az Európai Unión belül csökkentsük a különbségeket a különböző tagállamok között. Ugyanis azt látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, akik nagy mértékben az égetést választják, mások az újrahasznosítást helyezik előtérben, Franciaország, Belgium, Dánia, Svédország, más országok, mint Németország és Ausztria a komposzt képességüket fejlesztik, ugyanakkor más országok, ezenbeken belül az új tagállamok, a, ö, inkább a hulladék telepeket helyezik előtérben. Úgy gondolom tehát, hogy ezekről kellene egy eszmét, eszmét cserélni. Úgy gondolom, hogy a kiindulási megállapítások a bizottság részéről nagyon jók, és ezeket a témákat kellene megtárgyalni. Elnök, köszönöm szépen Salvatore Caronna képviselő úrnak, megnyitom a vitát. Tarabella kolléga kért szót. Márk, parancsolj! Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, mennyire örülök annak, hogy ilyen jó információkból dolgozhatunk. A szelektív egyéni hulladékgyűjtés, tehát a fémes, textil és papír szelektív gyűjtése után ha megnézzük, hogy mi marad hulladékban, akkor még mindig 40%-ban organikus hulladékról van szó, amelyet újra lehet hasznosítani. 100 kilométerre tőlünk például április 1-től 100 vagy 40 literes konténerben vagy kukákban begyűjtött hulladékot mm, el fogják égetni a maradékot, de ez a 40 százalék, ez még mindig olyan maradék, amit még mindig tovább lehetne szelektálni. És a tapasztalatok alapján én csak szeretnék bátorítani mindent, mindenkit arra, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogyan lehet ezt a maradék organikus szerves hulladékot is tovább szelektálni. Tegnap a francia tervében például láttam, hogy a vágóhidak hulladékával mit lehetne kezdeni. Nagyon sokan, akik itt vannak, nem éheztünk, de szüleink, nagyszüleink korában ez előfordult, és ők éppen ezért soha nem is dobtak élemet ki. még ha, ha más nem madaraknak adják, vagy állatoknak, de soha nem dobják ki például a pékségben a hulladékot. Össze lehetne a ezeket, ezt a fajta hulladékot is gyűjteni, állati tápként felhasználni. Valamit azért mégiscsak változtatnunk kell a hulla, a, a, az agrogazdaság hulladékával. Vannak olyanok is, akik kevesebb, tehát nem, nem, nem a friss kenyeret szeretik, hanem a kicsit állottabbat. Ezért is fontos. Raymond asszony a következő. Köszönöm szépen Karona úrnak. Nagyon érdekes volt a jelentés összefoglalása. Támogatom az e kérdéssel való vitát, pontosan azért, mert nagyon sok jogszabály van már ebben a kérdéskörben, és figyelni kell, hogy ne további bürokratikus terhet építsünk fel, hanem összefogjuk adott esetben a meglévő jogszabályokat. A szubszidiaritás elvében pedig azt is meg kellene nézni, hogy legyen, biztosítsuk a regionális szabadságot is. Észszerűnek tartanám ezen kívül azt is, hogyha bizonyos kritériumokat meghatároznánk arra vonatkozóan, hogy a biohulladék komposzt legyen, hogyan kezeljék azt, és akkor lehet a belső piac szempontjából is egy konform keretet biztosítani, hogy például a határértékeket túllépve a trágya is felhasználható legyen. Köszönöm szépen, Guinness asszony. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy a bevezető eh, ismertetők közben jöttem meg, és gratulálok a jelentéstervezőnek a munkájához. ebben a biohulladék témában nagy, van egy pár kulcsfontosságú elem, de hogyha a biohulladékot eh, tárgya, trágyaként, illetve ö, ö, talajjavítóként akarjuk felhasználni, akkor nagyon, nagyon szigorú követelményeket kell felállítanunk, hiszen másképpen problémákba ütközünk. Másik, amelyik az élelmiszer hulladékról kapcsolatos, nagyon igaza van, hogy ezt meg kell tenni, de az ír tapasztalatok alapján vannak olyan élelmiszerhulladékok, amelyeknek nagyon magas a dioxin tartalmuk, ezért ezzel kapcsolatban is nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy mit hasznosítunk újra és milyen módon. Nagyon szigorú minőségi ellenőrzést kell biztosítanunk, hiszen néha nem is képzeljük el, hogy milyen problémák merülhetnek föl gyakorlati szinten a gazdálkodók azt szeretnék, hogyha nagyobb lenne a koherencia a biohulladék kezelésben, és a nagy közönség számára pedig az nagyon fontos, hogy megértsék, hogyha újra, újra hasznosítani akarnak, illetve komposztálni akarnak, akkor ennek bizony vannak elemetlen mellékhatásai, amelyeket nem tudunk elkerülni. És ezt néhány tagállamban különösen fontos megtárgyalni. Azon kívül azt is meg kell tárgyalnunk, hogy a mezőgazdasági szektornak is előnyére válnak ezek az eszközök, de más ágazatoknak is. Támogatom azt, hogy ne készítsünk egy újabb szabályozási réteget olyan területeken, ahol már vannak jogszabályok, csak egyszerűen koordinálni kell ezeket a szabályokat, vagy európai, vagy tagállami szinten. Köszönöm. Hausling úr a következő hozzászóló. Igen, tény, hogy különböző normák vannak az Európai Unió országaiban, de nem elég, hogyha most hulladék külög választásról beszélünk, és aztán szortírozva égetjük el. Ez nem újrafelhasználás, hanem pontosan arra kell figyeljünk éppen emiatt, hogy a biogáz és energetikai szempontból észszerűen felhasznált energiaforrás legyen. Tehát nehogy káros metánt bocsássunk a környezetbe. Nem túl fontos, vagy következetesek a lépések eddig, mert ugye nagyon gyakran azt csináljuk csak, hogy megelégszünk a szelektálással, és ennyi. Meg kell nézni, hogy bezáruljanak ezek a körök, és a körforgás az, e- a többlet energiát, illetve a nyereséget visszavigyük a mezőgazdaságba. Tehát nagyon gyakran egyszerűen csak az égetőkbe viszik a, a hulladékot, és ez további károkat okoz, és nem engedhetjük meg a környezet szempontjából sem. Vă mulțumesc. Are în continuare cuvântul domnul Gladfelder. Köszönöm szépen, Gladfelder úr. Köszönöm szépen, a feltétlenül indokolt ezzel a kérdéssel foglalkoznunk Különösképpen annak fényében, hogy számos előrejelzés arra utal, hogy a következő évtizedekben súlyos energia és élelmiszer szűkösséggel kell szembesülnünk majd. Először is azt kellene megvizsgálnunk, hogy melyek azok a jelenleg már létező Európai Uniós előírások, amelyek akadályozzák, hogy a biohulladékokat észszerűbben hasznosíthassuk számos olyan gazdával találkoztam, akik arra panaszkodtak, hogy az Európai Unió előírásai miatt nem tudják használni az étkezési hulladékot takarmányként. Pedig nyilvánvalóan az a legindokoltabb, hogy a lehető legnagyobb értéket biztosító módon, a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosító módon hasznosítsuk a takarmányokat. Ha egy étkezési hulladék takarmányként hasznosítható, akkor indokolatlan azt elégetni vagy komposztálni. Ezért eh, azt javasolnám a raportőrnek, hogy vizsgálja meg azt a kérdést, hogy mely jelenleg már létező Európai Uniós intézkedések azok, amelyek feleslegesek, és amelyek már a megváltozott körülmények között gátló és nem pedig ösztönző hatásúak. Domnul Oleznicak, îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect numele. Köszönöm, átadom a szót Oleznicak úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék én is szívből köszönetet mondani önöknek, Karona úrnak, és hiszen előadóként nagyon részletes információt tárolt elénk, jó a kép. Persze vannak nehézségek a hulladékkal, különösen a, van bizonyos államokban, de hát eltérő problémák is vannak. Nem szeretnék most minden is érvet újra megismételni, de azt azért elmondanám, hogy a képzés, információ, oktatás igen fontos. Azok, akik akik hulladékot termelnek, azoknak meg is kell tanulni, hogyan kell a szelektálni. Ezt minden tagállamban meg kell tanítani. De hogyha biohulladékról beszélünk már, és hogyha a mezőgazdasági termelésből származó hulladékkal, akkor komoly kezdeményezésre van szükség a gazdák oktatásánál, képzésénél már. Azt, hogy egy gazda hogyan kezeli a gazdaság hulladékát. Nos, e területen még sok mindent kell tennünk, jelentős problémák vannak. Am epuizat uh, lista colegilor care s-au înscris. Uh, azt hiszem, hogy uh, ezzel le is zárhatjuk a hozzászólókhoz, illetve hozzászólást kérők listáját. Hadd adjak én is valamit hozzá az elmondottakhoz. Megosztom azoknak az aggodalmáit, akik azt mondják, hogy fontos, hogy ezen a területen ne bonyolítsuk túl a bürokráciát. Most pedig átadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen én is megköszönném Karona úrnak ezt a nagyon jó összefoglalást, amit az zöld könyv legfontosabb elemeiről, témáiról adott. Ezt a zöld könyvet 2008. decemberében adtuk ki, és nagyon nagy számú érdekeltől fogadtunk, illetve kaptunk hozzászólást, megjegyzéseket, ezek a weboldalunkon meg is tekinthetünk az érdekeltek ugyanazokat az aggodalmakat fejezték ki, amelyeket itt is most hallottunk, tehát a, a hulladék megelőzésével kapcsolatban, amelynek emelkednie kell, és a biológiailag biológiailag lebomló hulladékok elégetésének csökkentése, valamint az új technológiák megemlítése is itt sorra kerül. Szeretném most elmondani, hogy az következő, soron következő hatástanulmányban milyen témákat szeretnék megtekinteni. Először is a jobb, az organikus hulladék jobb felhasználása, illetve hogy a hulladéknak az általmatlanítása milyen legyen, illetve hogy ezen belül a biogáz és a komposztálás hányada hogy lehet nagyobb. Azon kívül a követelmények, illetve a különböző sztenderdek, tehát az, hogy nagyon szigorú ellenőrzésnek vessük alá a biohulladékok minőségét megjegyzem tehát azt is, hogy a jelenlegi jogszabályok vizsgálatát szükségnek tartja a bizottság, valamint az, hogy az, az európai politikák eh, eh, hulladékról szóló informát, információs politikák eh, megerősítésére is szükség van. Jelenleg véglegesítjük a hatástanulmányt, amely mindenféle lehetőséget megtekint, és majd remélhetőleg választ tudunk adni arra, hogy milyen úton induljunk tovább, milyen területeket és milyen módon erősíthetünk meg. A jogalkotás és a soft law eszközöket egyaránt vizsgáljuk, valamint a már jelenleg is érvényes és a lehetséges új eszközöket is megvizsgáljuk. A tanács a zöld könyvvel kapcsolatban következtetéseit júniusban fogadta el, ezeket is meg kell ismerni. A hatástanulmányunkat 2010 eh, elején fogjuk befejezni, akkor lesz kész, és akkor majd jobban látunk majd, eh, jobban látjuk majd, hogy a konzultáció eredményei milyenek is, és hogy milyen úton kell majd tovább indulnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak. Akkor Visszaadom a szót a következtetések levonása céljából a jelentéstevőnek. Úgy tűnik, hogy a vita alapján is azt a következtetést levonthatjuk, hogy ez egy igen érdekes téma, és nagyon sok ötlettel gazdagíthatjuk a bizottság zöld könyvét, mindenki hozzájárulhat a maga ötleteivel. Köszönöm a kollégáknak a javaslatokat, és ezeket be fogom építeni az anyagba. Köszönöm szépen. Bene. Molto... Rendben. Ha nincsenek további hozzászólások, Karonna úr lezárt a témát, rátérek a következő napi rendi pontra. Rendben? Rendben. Nos, egy rendkívül fontos téma következik megint, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása. A bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, amelyik felelős ezért a jogszabályozásért, az eljárás 195.5-ös pontját használta ki, és megkérte az előadót, hogy egy új Projekte dolgozzon ki, tehát a bizottságunknak egy újabb álláspontot, nyilatkozatot kell kidolgoznia a választások után. Mark Tarabella felelős, 2009. februárjában már volt egy elfogadott jelentés, de ebben szerepelnek új javaslatok főleg ami a származási helyek megjelölését illeti élelmiszereknél. Át is adom a szót Mark Tarabella képviselőnek, és emlékeztetem önöket, hogy a módosítások benyújtásának határideje december 8-án van. December 8-a tehát. A jelentés elfogadása január 27-én lesz majd 2010-ben. Mark Tarabellának adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, ahogyan is kihangsúlyozta valóban. Egy már meglévő jelentésre támaszkodhattam. Madame Korda dolgozta ki 2009. Eh, februárjában. Erre támaszkodtam elsősorban, ugyanis volt egy igen következetes munka, ami eh, ebben szerepelt, különböző kollégák és eh, hozzáfűztek módosításokat, Kiemelném azt, hogy a bizottság kezdeti eh, javaslatát is eh, nagyra tartom, annak ellenére, hogy voltak olyan részek, amelyekkel nem értek egyet, módosításokat is áttekintettem, amelyek eh, közben felmerültek minden politikai csoport részéről. Hat pontban szeretem összefoglalni az én anyagomat. Az első ami a kötelező jellegű tájékoztatást illeti, volt eh, egy eh, ülésem Strasbourgban a különböző árnyékjelentéstevőkkel, ez nagyon érdekes volt, és ezek eh, az ebben elhangzottakat figyelembe vettem. A kötelező jellegű tájékoztatás nagyon érdekes téma, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beletegyünk valamit, amelyik szimbolizálja a származás, illetve az eredeti az eredet megjelölés, de nagyon kell vigyázni, hogy származás és eredetet megkülönböztessünk. Engem az érdekel pontosan, hogy hol termesztették amennyiben növéről van szó, vagy hol ö, eh, ö, eh, állat esetén, hogy honnan származik, nem arról szeretném tudni, hogy hol dolgozták föl tulajdonképpen. Ezért a származási helyet szeretném eh, figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó is lássa át a teljes élelmiszer feldolgozási láncot, Tudjuk, hogy vannak termelők, vannak feldolgozók, és van az elosztás. Ezek a pontok mind-mind nagyon érzékeny, és érdemes, hogy a fogyasztó tudatában legyen ennek, hogy milyen következményekkel jár például a klímaváltozása nem csak a szállítás során és nem csak a feldolgozás során növeli az éghaj, vagy, vagy befolyásolja az éghajlatváltozást, nagyon oda kell figyelni. Az a legfontosabb, hogy a saját térségben termesztett termékeket fogyasztunk, ez kellene eh, előtérbe helyezni és támogatni. Olyan krumplikat fogyasztunk, amelyik a szomszédos régiókban eh, termesztik, és nem olyan krumplit, amelyik a világ másik végéről származik, az ebből származó környezetszennyezéssel előtérbe kell helyezni tehát a származási helyet, és ezt világossá tenni. Például, hogyha van egy paradicsom szólsz, akkor nagyon világos se kell tenni, hogy a, a paradicsom származási helyét kell megjelölni, nem az, hogy hol dolgozzák föl, hogy milyen hó, sót tartalmaz, stb. Tehát a paradicsom származási helyet. És ezt meg lehet eh, határozni bizonyos élelmiszerek esetén, másoknál egy kicsit összetettebb a dolog. De a lényeg az, hogy világos legyen a fogyasztó számára. És úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes, hogy erre odafigyeljünk. A, származási, illet, a származási hely megjelölés nagyon fontos. Nagyon sok élelmiszer esetén szükséges a csomagolásnak a megnagyobbítása annak érdekében, hogy az információk olvashatóak legyenek rajta. Én úgy gondolom, hogy itt meg kell találni a megfelelő kompromisszumost, két milliméteres, a kisebb csomagolásoknál két milliméteresnél nagyobb betűket kell használni, a nagyobb csomagolásokat. És úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum. Most például vettem egy olyan terméket, amelyikben maga a termék sötét volt, majdnem fekete, és maga az anyag egy celofára volt nyomtatva fekete betűkkel, tehát teljesen olvashatatlan volt. Úgy kell az információkat közölni, hogy azok olvashatóak legyenek, hogy megfelelő kontraszt is legyen a betű, illetve a termék között, hogy a szín miatt ne legyen olvashatatlan. Például gondolok itt a, a magyarok vagy a kávénak a csomagolására, amelyik puha, amelyik nem sima felületről van szó, és amelyik az ilyen felület miatt, a, a göröngyös felület miatt olvashatatlaná válik a felirat. Tehát erre is oda kellene figyelni. Egy megfelelő európai szintű információs programot is el kellene indítani, eh, kiegészítő információkat adni. Eh, nem szabad elfelejteni, hogy nem mindenki fér hozzá az internethez még mindig. Olyan információkat kellene közölni, például az áruházakban, illetve az élelmiszerboltokban, ahol az emberek megvásárolják a termékeket. A kiegészítő információt illetően én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő információkat adjuk meg. A tranzsírsavaknak a megjelölése például, amelyek a koleszterin szín növelésért felelősek, ezeknek a megjelölése nagyon fontos ezek a tranzinsavak emelik a rossz koleszterin szintet, és csökkentik a jó koleszterin szintet. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket megjelöljük. A természetes cukrok és a hozzáadott cukrok közötti megkülönböztetését és meg kell jelölni. Úgy gondolom, hogy ez is fontos az egészség megóvása szempontjából. Mert tudjuk nagyon jól, hogy a hozzáadott cukor az a későbbiekben zsíre alakul Lehet, miközben a természetes cukorral nem ez történik történik. 100 g vagy 100 ml, nem minden mm, vásárra tudja mi ez. Tehát a nettó súlyt kellene megjelölni a csomagolásokon. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez meglegyen. 100 g vagy 100 ml-ben kellene tehát kifejezni az egységben történik. kifejezni. Nagyon egyszerű dolgok ezek, nagyon egyszerű kezdeményezések, egyáltalán nem nehéz, ezt meg lehet tenni, nem okoz problémát. Aztán szeretnék beszélni az adagról, az adagról, vagy különálló egységeket fogalmáról. Amikor adagokról beszélünk, én nem szeretem. Például a chipsnél van adagot jelölnek mert az ipar az azt mondja, hogy az ideális adag az 25 g, de fizikailag ez nem is létezik a csomagban, tehát ez félrevezeti a, a fogyasztót, mert azt mondják, hogy egy adagban, egy egységben ennyi meg ennyi zsírtartalom van, de hát maga az egység sokkal nagyobb. Például amikor süteményekről van szó, hogyha ezek nem külön csomagolásban vannak, egy nagyobb csomagoláson belül, akkor igenis meg kell adni a, a teljes csomagolásra vonatkozó tápanyagtartalmat. a százga az, az élelmiszer előre csomagolt, alam, előre csomagolt adagok lennének a kivétel. 100 gram az lehet, hogy sok is, vagy kevés, attól függően, hogy élelmiszerről van szó. Például a rágogumiból az nagyon sok lehet a 100 g. De a, a rizs kekszeknél ez a 100 g, ez a felfújt rizs kekszek, ez nagyon sok lehet 100 g, ez egy óriási mennyiség lehet. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a különbségeket vegyünk figyelembe vegyük figyelembe, amikor ezeket az előírásokat kidolgozzuk. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés, ezt a megközelítést szem előtt kell tartani. Az Envinél is erről van szó, az Imkónál is ezekről a kérdésekről van szó. Két jelentésről van szó, és egyik jelentés sem érintette ezeket a témákat, és ezért úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Beszélhetünk a, ö, beszélhetünk az OEM-ről és az OFJ-ből, de, ö, ről, de úgy gondolom, hogy Ezekről kár is beszélni, ugyanis az ideális fogyasztó nem létezik. A fogyasztóink olyanok, akik nem mindig követik a dolgokat, az átlagokat. Az, át, az átlagos napi bevételről szólok. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket megjelöljük. Ami az alkoholtartalmú termékeket illeti, én úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok nem vonatkoznak ezekre, mert ezek egy külön jogszabályokban szerepelnek az Alco Pop elnevezésű italokat figyelembe kell venni. Olyan termékekről van szó, amelyeket az ipar limonádéként árulja a fiataloknak, de ott van benne eh, vodka, rum, és stb. Elnézést kérek, egy cégnevet is mondtam, de nem akartam. Nos, eh, valóban kevés alkoholtartalmú termékekről van szó, de ezeket úgy adják el, mintha egyáltalán nem lenne bennük alkohol, mintha limonáde lenne, és ez nem fair a fiatalokkal szemben, nem mondom azt, hogy ez kriminális, de azt mondom, hogy nem fair. A megfelelő tájékoztatást meg kell tenni. Hogyha limonádé, akkor az limonádé, de hogyha van benne alkohol, akkor kezeljük úgy, mint alkoholtartalmú italt. Ezek az úgynevezett az alkopop Természetesen ki kell zárni ebből az aromatizált söröket és borokat, mint ahogy a bizottság eh, rámutat. Önök majd elmondják erről a véleményeket, Aztán ami eh, a nem előre csomagolt élelmiszereket illeti, oda kell figyelni. a húsokat nagyon fontos, például én imádom az ír húsokat, de ugyanakkor a belga húsoknál is nagyon, nagyon szeretem, de az ilyen jellegű öm, ételeknél nagyon fontos, hogy megnézzük, és ne essük bele abba a csapdába, amit jelenthet ez a bizonyos szabályozás, amelyikről most beszélünk. Radikálisan ellenzem a tue l'information, qu'il faut donc la simplifier. A közlekedési lámparendszert ellenzem, tehát ez egy nem szabad, hogy tévedésbe vigyük a fogyasztót. A traffic lights, azaz a közlekedési lámpa rendszerrel megmondjuk, hogy mi a jó, mi a nem jó, és mi az, ami nem támogatott, de hogyha elkezdjük ezeket a jelzéseket használni, akkor félrevezetjük a fogyasztót. Például a sonkák esetében a nyers sonkát helyezünk előtérbe, a, a főtő sonkával szemben. A, a Coca Light, az mind, a Light Cola mindig zöld jelzést kapna, már pedig tudjuk, hogy nem minden esetben van ez így. Nem szeretnék hosszabban beszélni erről, elnök úr. Figyelembe veszem az összes megjegyzést, az összes kiegészítést ugyanakkor megjelölöm, hogy legalább 30 korábbi kiegészítőt és módosító indítványt befogadtam az előző szövegváltozathoz képest. Én úgy gondolom minden esetre, hogy megfelelő kompromisszumra törekedtem. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie Mark. Nagyon jó, köszönöm szépen. Köszönöm Mark. Persze a kérdés az nagyon fontos, számos módosító indítvány is biztos lesz. Kezdjük meg a vitát, többen jelentkeztek. Kérem mindenkit, kérek mindenkit, hogy rövidre fogja. Sivacki kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden annyit szeretnék csak mondani, hogy gratulálok a jelentés, illetve vélemény szerzőjének ehhez a nagyon jó véleményhez, és ehhez a kezdeményezéshez, amely a az élelmiszertermékek jelölésének körét ki akarja terjeszteni. A származás, illetve eredet helye nagyon fontos többek között nem csak a fogyasztók számára, hanem azoknak a jó termelőknek számára is, akik előnyben részesítik ezt a megoldást és ezt a tájékoztatási módot. És örülnek neki, ha megmutathatják, hogy az ő országukból származik a termék. Kérdésem van, talán csak azért is, mert nem olvastam el elég alaposan az anyagot, de a genetikusan módos, genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatban a jelölés kérdése hogy áll? Ez már szabályozott, vagy nem? A másik kérdés pedig az állati eredetű termékek esetén a levágás módszerére vonatkozik. Az előző ciklusban jelentést írtam az állatok levágásának különböző módjairól és az eközben folyt, lefolytatott eszközökről, illetve eljárásokról, tehát hogy bizonyos például vallási okokból az állatokat hogy vágják le, hogy az ezzel kapcsolatos jelölés felmerült-e már. Köszönöm, Bácsevovszki. Paul a következő. Köszönöm. Szeretném én is megragadni az alkalmat a jelentéstevő, hogy kifejezhessem a köszönetemet. Nagyon jó ötleteket vett fel a jelentésben. Egyetértek a közlekedési lámpa rendszerrel kapcsolatos gondolatával. Egyszerűen használhatatlan rossz rendszerről van szó. Na most a 100 g és a 100 ml kérdése szintén nagyon fontos kérdés. Nagyon egyszerű rendszer ez, és nem hiszem, hogy vannak olyan állampolgárok Európában, akik annyira buták, akik, és, és, és annyira rosszak a matematikából, hogy képtelenek összeadni, vagy kivonni, vagy elosztani, vagy megszorozni a megfelelő mennyiséget a 100 g-ból, illetve 100 milliliterből kiindulva. A fogyasztók bizalmát nehéz lesz meg, megnyerni. Tehát, hogyha egy nagyon erős 100 kilós emberről, embert veszünk, akkor 800 kalóriára van 2800 kalóriára van szüksége naponta, ha viszont egy 70 kilós szemét veszünk, akkor neki 1560 kalóriára van szüksége arra, hogy ö, fenntartsa a súlyát. Most, hogyha veszünk egy képviselőt, akkor neki még annyi kalóriára se lesz szüksége arra, hogy ö, mozogjon, ö, illetve ö, ugye ő nem mozog annyi, de hogyha például egy favágot veszünk például neki, nyilván sokkal több kalóriára van szüksége ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját, illetve hogy életben maradhasson. Ezért rendkívül fontos az, hogy szigorúan kezeljük ezt a kérdést, és minél egyszerűbb, közös számítási módszereket állapítsunk meg, amikor az élelmiszeripari termékek kalória tartalmát jelöljük. Köszönöm szépen, Polzen asszony. Zsed asszonyi a szó. Kedves kollégák, szeretnék először is Tarabella kollégának köszönetet mondani a jelentésért. Másodszorban pedig jelzem, hogy a feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztók megfelelő információt kap a tudatos élelmiszer választáshoz. De a jelölési előírásoknak nem szabad aránytalan terhet jelentenie a kereskedelem, gazdaság és gyártó számára sem. Ezért úgy gondolom, hogy vannak olyan pontjai a jelentésnek, amelyeket érdemes támogatni, mások viszont a bürokratikus terhet növelik. A 100 g vagy 100 mm-es javaslat jó, és az is jó, hogy az adat az adagokra való standardizálást is bevezessük de a nem előre csomagolt élelmiszereknél, amelyek határon átnyúló kereskedelemben kerülnek értékesítése, azokat ki kellene venni a rendelet hatájából. Úgy gondolom, hogy a nem előre csomagolt élelmiszereknél az allergén anyagokra vonatkozó információt mégis meg kell adni a fogyasztó számára. És külön jelölni kell ezért az élelmiszert. Határozottan én is ellenzem és ha jól látom, egyetértünk, sokan ellenezzik hozzám hasonlóan a, ezt a közlekedési lámparendszert, hiszen ez korlátozná a belső piacot. Támogatom Tarabella urat akkor, amikor képzési, a fogyasztó képzését is kéri azért, hogy az adott információt hatékonyan fel tudják használni. Úgy gondolom, hogy Tarabella úr nagyon jól állította össze, és a mezőgazdasági szempontokat abszolút középpontba helyezte jelentésében. Vannak azonban olyan vélt pontok, amelyek hátrányosak lehetnek, például az eredet helyének megadása. Az a bajom ezzel, hogyha és ezért nem is tudom támogatni a kötelező megadást, mert egyértelműen hátrányt jelentene a termelőnek. ezt tudnélik, elvesz, ezzel elvesznek egy marketingeszközt, hogyha önkéntes, akkor viszont ki lehet emelni a tömegből a terméket, és magasabb árat is meg lehet célozni. Úgy gondolom, hogy a termékekért többet is kaphatnak, úgyhogy ezt problematikusnak tartom. Az önkéntes eredet megadást támogatnám, a kötelező jellegűt azt elutasítom. Egyrészt a kötelező megadásnál a technikai végrehajthatóság is problematikus. Vannak már olyan továbbfeldolgozott több eh, alkotóelemből álló élelmiszer, amely a gyártási folyamatban arányaiban is sokozatosan változik. A országból jön az egyik szállítmány, a B régióból a másik, és hogy a csomagolásban ezt megfelelő pontossággal átcímkézzék az a feldolgozók számára óriási plusz ráfordítást jelentene. Aztán problematikusnak tartom az, a pozitív táplálkozás jelölését is. Ez is úgy gondolom, hogy ez egy ilyen hátulról jelölés, lámpázás. A fogyasztó azért csak tudja saját maga, hogy mennyire akar egészségesen táplálkozni, mit akar a testének biztosítani, és mit akar végül is vásárolni. Az, hogy egészségese vagy sem az élelmiszer, nos, ha ezt meg, akarnák, meg akarnánk határozni, akkor az a akkor azt ne feledjük el, hogy a tanulmányok gyakran irányt váltanak, eltérő értékelések vannak. Aztán az írás méretével, ha konkrétan megadjuk, ez is problematikus. Sokkal fontosabbnak látnám ezzel szemben azt, hogy megfelelő kontraszt legyen, tehát az írott szín olvasható legyen, és eleve olvasható legyen. A 110 négyzetméteres csomagolási részen egy két négyzetcentiméteres felirati kötelezettséget írnánk elő, az azért elég problematikus lenne. Úgy gondolom, hogy az alkohol elleni, a fiatalok alkohol elleni védelmét támogatni kell, de nem biztos, hogy az élelmiszer címkézéssel kell ezt megtennünk. Sokkal jobb eszközök vannak erre. Oktatás, képzés, fiatalkorban már ezzel lehetne ezt megelőzni, és nem határozottan az alkop... Ezt az alkopopoknál például határozottan ki kellene jelentenünk. Fiatalokkal való tapasztalatomban is, tapasztalat alapján is azt mondom, hogyha eh, hogyha, hogyha látják, hogy valami rajta van, hogy, hogy vigyáz alkoholtartalmú, és nem üdítő, akkor pont le fogják venni a pontról. Lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el. Persze az ember korral talán elfeledkezik ezekről a kevésbé bölcs dolgokról, de azért ne hagyjuk figyelmen kívül. Köszönöm. Decisamente non sono lontani. Grazie, Albert Dess ha chiesto la parola. Köszönöm szépen, Albert Assisnak adom meg a szót. Mikrofon nélkül. Elnézést, köszönöm szépen, elnök úr. Én is határozottan köszönetet szeretnék mondani Terentel a kollégának. Nagyon észszerű megjegyzéseket is hallottunk. Éppen most hívott meg eh, Tarabella kollega a saját régiójába a bizottsági, képviselő, a bizottsági képviselőként is valóban fantasztikus eh, termékeket megfelelő jelöléssel kiválóan elkészített ételekben fogyaszthatunk el. Úgy gondolom, hogy az jelöléssel kapcsolatban nagyon nagy butaságokat határozunk meg a méreteknél kilenben, hogyha egy irányba hat különböző lámpát különböző sebességgel kapcsolgatunk, akkor megzavarodnak a közlekedés résztvevői, de nem más a helyzet az élelmiszernél sem. Észszerű információt támogatom, de Edmár Brock kollega, aki persze nem 100 kiló alatti kollégák közé tartozik, ő is mondta, hogy ha lenne ilyen közlekedési lámpa jelölés, akkor persze tudná, hogy azok a termékek, amik jók, és ő le akar venni, azok egyből pirosak, és csak oda menne rögtön. Sokszor komolyan kell nyilvánvalóan tárgyalnunk a bizottságban, de hadd mondjam el, hogy amikor 86 éves lett édesanyám, akkor megkért, hogy 50 kilométerre Berlintől menjek el egy nagynénémhez, hogy az ajándékát elhozzam, aki viszont már 94 éves, még soha nem láttam őt korábban, odautaztam, csöngettem, kijön egy nő, gondoltam, hogy ő nem lehet az, ő csak olyan 70 körül van, de ő volt a nagynéném, a 94 éves nagynéném, és ő hívott meg a, egy a születésnapjára, és az ezt megelőző napon a Bajor TV-ben egy műsor volt arról, hogy a zsíros húsok fogyasztása, túl sok zsír az öngyilkosság. Úgyhogy pont erről szólt a tévéműsor, a nagynéném pedig ennek érde ellenére meghívott egy disznóülésre is szív, húst, kettévágott, és levágta ugye a zsíros részét, és mondtam, hogy biztos azért, mert tegnap látta. Nem levágta a zsírt, hanem a, a, a, a, a sovány húst rakta félre, mert azt még az életében soha nem ette meg, úgyhogy őt sem akarta. <laughs> Ich hab mir dann Úgyhogy akkor én azt gondoltam, hogy eh, most kéne, hogy itt legyen a televízió. Szerintem a szerkesztő az itt rögtön szívinfarktust kapna. Eh, va bene, ottimo Albert. Eh, Remek Albert, Renes Garcia asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. De ez úrnak gratulálok, mert annyira szórakoztató volt a története. Ami a címkéket illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lett volna, hogy azt elkicsítsük, mert még nem tették meg. Nagyon sokszor túlbonyolítunk olyan címkéket, amelyekről nem is tudjuk, hogy a mm, címkéket ezeket a fogyasztók elolvassák -e egyáltalán. Egy javaslatom lenne, ami az eredetet illeti, én úgy gondolom, hogy túlzásba visszük a követelményeket. Például van egy keks gyártó, amelyikben vannak száraz gyümölcsök. Hogyha megköveteljük a termelőtől, hogy minden egyes gyümölcsnek az eredetét jelölje meg, amelyik vannak a kekszben, akkor lezárhatja a boltot, ahelyett, hogy egy közös, egységes piacon legyen. Mert hogyha ezt jelenteni kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor vásárol mandulát eh, vagy magyarot, minden egyes alkalommal meg kell jelenni az eredetet, akkor az túl bonyolítja az egészet. Én úgy gondolom, hogy az egységes piac gondolatát is szem előtt kell tartani közösségi származás is lehet elfogadni, mert ez nagyon fontos. De hogyha nagyon lezárnánk ezt a megközelítést, ez azt jelenti, hogy egy termelőnek mindig ugyanazon a piacon kellene megvenni az összetevőket a saját termékében. Egy fiatal, amikor megnézi a feliratot, hogy alkohol egy termékben, akkor arra rá fog ugrani. Nem az, hogy elriasztjuk, sőt, minél erősebb, minél nagyobb alkoholtartalmú, annál jobban meg fogja vásárolni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő tájékoztatás. Úgy gondolom, hogy az alkopop az ugyanúgy alkohol termék, és úgy gondolom, hogy megfelelő módon kez, hogy kizártuk, mert nem itt kell ezekkel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy ebben az irányelben mindenféle utalást ki kellene zárni, ami az alkohol, alkopopra vonatkozik. Ami a genetikailag módosított eh, termékeket illeti, hogyha ezt megköveteljük harmadik országokkal szemben, akkor úgy gondolom, hogy magunkkal szemben sem szabad ilyen jellegű követelményeket megtenni, mert nem szabad túlbonyolítani a helyzetet. Köszönöm, Arenes Garcia. Jár, kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen. Jaj. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Tarabella kollégának a jelentést, és úgy gondolom, hogy általános tendenciaként megfigyelhető a bizottságban, hogy a jelölés igen, mert kapja meg a fogyasztó, amihez joga van, de a kielégítő információ lehetőség szerint kevés legyen, és el kell valószínűleg fogadjuk azt is, hogy a fogyasztó információ igénye eltérő is lehet. Van, aki mindent pontosan tudni akar, és van olyan fogyasztó, aki egyszerűen arra figyel, hogy ízes legyen az étel. Nyilvánvalóan nem fogom magammal vinni a számítógép, vagy a számlálómat, hogy kiszámoljam, hogy mennyi a napi igényem, ha étteremben eszem, vagy a gyereknek nem adok enni, mert addig még nem sportolt aznap eleget ahhoz, hogy még egy adagot kapjon. Nem, hát azért az étkezés az örömforrás is. Ezért örülök az előszónak, hogy valóban azt írja, hogy figyelni kell, teljesen mindegy, hogy mi van a, a jelölésen, hogyan csinálják, mennyire részletes, táplálkozási ok, tudomány megtanítására, illetve a táplálkozással kapcsolatos oktatásra is szükség van, különösen a fiataloknál. Persze tudni kell, hogy az, a, az input-output az, a, az egészséges táplálkozásnál fontos, hogy ha nagyon e, energiaigényes tevékenységet folytatok, akkor a bevitelt növelni kell, és annak változatosnak kell. Jó, de meg, fogadjuk el, hogy amennyire szépen hangzik ez az élelmiszerjelölés, annyira hülyeség. Valóban, kollega aki azt kérte, hogy további tájékoztatásra van szükség. Az iskolában kell már elkezdeni ezt, hogy a, megfele- a megfelelő táplálkozást nem lehet jelöléssel felváltani, és pont az ellenkezőjét érjük el, mint például a cigarettánál felírtuk, hogy mennyire káros, korábban is tudták de ugye mégis a, felirat ellenére, aki dohányozni akar, az most is dohányzik. A nevelés az a fontos, ezt a szempontot kell erősíteni. Ja, ich darf ich den... Äh, Martin, igen. Tarabella kollégának gyakor, ö, gratulálok sorába, én is beállok. Úgy gondolom, hogy fontos a jelenség, és Reimers kollégámnak, még hogyha nem is teszem szívesen, ellen kell, hogy mondjak. Úgy gondolom, hogy kötelezően kell, kell megadni az, eredeti hely, az eredet helyét. Csak így van értelme az egésznek, de hát látjuk azt is, hogy pont a, a regionalitás mellett, a CO2 kibocsátás csökkentése mellett mégiscsak a regionális dolgokat kell előtérbe helyezni, és lehetővé tenni a fogyasztó számára, hogy mindezt azonnal fel is ismerje. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha ezt a húsra is kiterjesztenénk. Tudom, hogy, van, hogy vannak igen jelentős lobby szövetségek, akik ezt nem akarják, akik akárhol is számítják, tehát akárhol be akarják szerezni a nyersanyagot, az a lényeg, hogy olcsó legyen. Pontosan ezért szeretném egyébként a húsra kiterjeszteni ezt, és kötelezően. A második dolog, a nem csomagolt, nem előre csomagolt élelmiszer helyi jelölése. Nos, ha a boltokban ezt listákon keresztül például teszik közé, az teljesen kielégítő, nem kell plusz követelmények, vagy túlzott követelmények. Aztán az is, hogy támogatjuk azt, hogy a kisgazdaságok, a kistermelők ne érezzék, a, tehát nekik ne kelljen plusz terheknek, terheket a nyakukba venni, nehogy féljenek, hogy most újabb kötelezettséget rovunk ki rá. Nem, nem szabad, hogy legyen az eredmény. Még egy dolog, van már jelölés a tojásoknál, és a, mondjuk így a, a, az úgynevezett reggeli tojás amit ugye nem a ketreces tartásból származik, óriási sikert jelentett. De vannak mondjuk így iparilag termet tojások, azaz továbbra is ketreces tartású tojás, ezeket nem akarjuk. És ezt egyértelműen jelölni kell, honnan jön az a tojás, ketrecből, vagy pedig igenis egy megfelelő állattartásból. Szeretném, hogyha a fajta megfelelő állattenyésztést így is segítenénk. Michel Dantin. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Meg szeret, köszönetet szeretnék mondani az előadónak, és két megjegyzésem lenne. Nem tudom, hogy hány ember ebben a teremben általában megnézi a címkéket, elolvas a címkéket, amikor vásárol az élelmiszerboltban. Én őszintén mondom, hogy három héttel ezelőttig, amikor ezzel kezdtem foglalkozni, nem nézte meg, nem volt szokásom. Néhány napja tehát elkezdtem olvasni a címkéket, és azt találom, hogy nagyon bonyolult, nagyon összetett, nehezen érthető, és általában az információk a nem feldolgozhatóak, nem értelmezhetőek az átlagfogyasztó számára. Elmentem egy boltban, és megnéztem, hogy hány ember olvassa el a címkéket. Nos, nagyon kevesen. Mit is akarunk elérni a címkézésekkel? mol, ö, tudatosabbá akarjuk tenni a piacot, hogy tudják az emberek, hogy mit fogyasztanak. Én úgy gondolom, hogy ennek a célkitűzésnek a hátterében az egészség, a fogyasztók egészség megovása el egy városban, egy átlag francia városban, egy hátrányosabb helyzetű környéken, ott nem fogják ezt elolvasni. Ott rendkívül erős és e, megdöbbentően erős az alultápláltság és a rosszul tápláltság mert az emberek nem foglalkoznak különösebben az élelmek, az elmiszerek tartalmával. Rendkívül kiegyensúlyozatlan a táplálkozásuk. Elkezdtünk dolgozni szakemberekkel, megtanítottuk az ottani embereket, hogy eh, kiegyensúlyozottan táplálkozzanak egyszerű ételekkel, szakemberek segítségével. Az emberek, akikkel dolgoztunk, azok nagyon gyorsan észrevették, hogy azok a gyerekek, akik ebben a programban részt vettek, azok nagyon gyorsan, sokkal nagyobb figyelmet fordítottak a e, címkékre. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne pedagógiai jellegű ö, akciókat kezdeményezni, például az iskolában. Ugyanakkor nem szabad mindent összekeverni, és úgy gondolom, hogy sajnálatos az, hogy a különböző bizottsági jelentésekben nem azt javasolják, hogy könnyítsük meg a címkézést, hogy, kö, hogy egyszerűbb legyen a címkézés, és térjünk rá arra, hogy általános a médiákon keresztül történjen a tájékoztatás, az információ. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy persze tudjuk, hogy mit tartalmaznak a termékek, és mi volt a gyártási dátum, stb. Ugyanakkor gond, úgy gondolom, hogy sokkal hasznosabb lenne, és sokkal kímélőbb lenne, hogy azok, akik tájékozódni akarnak, azok felhasználhassák a vonalkódokat, és vonalkódon keresztül tudjanak tájékozódni. Mert amikor ezt a két célt össze megfelelő módon vegyítjük, akkor meg tudjuk adni a megoldást mindenkinek. Dorfman, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatom, ahol az előttem szóló abba hagyta, mert teljesen azon a véleményem vagyok, mint ő. Kiindulhatunk abból, hogy a, azok a fogyasztók, akik bemennek a, a boltba, azok ö, ö, igen mély táplálkozástudományi tanulmányokat tudnak magunk mögött, és lehet, hogy van ilyen, de alapvetően nem ez a jellemző. Én azt mondom, hogy a kevesebb az több. Fontos a fakultatív jelölés, megkülönböztetni a kötelező jelöléstől. A kötelező jelölés pedig a lehető legkevesebb legyen, az igazán szükséges. És hogyha van, úgy gondolja a gyártó, hogy plusz, dolog, megadá, plusz információ megadása hasznos, a piacra vite szempontjából, akkor ez egy ellenőrt formában, ellenőrzött formában lehetségesé kell számára tenni az, hogy genetikailag módosított organizmusok vannak-e mögötte. Nos, ezek mind olyan kérdések, amelyek csak nagyon szűk fogyasztói kört érintenek. Jelezném azt is, hogy az összes adalékanyag és alkotóelem kérdését, hogyha komolyan vesszük, hát akkor óriási tehert rovunk a, a, az érintettek nyakába, és meg kell nézni mindig, hogy a rendelkezésünk megvalósítható-e. A kis termelők számára fontos ezen kívül a kivételek biztosítása, a közvetlen értékesítési útvonalakat, lehetőségeket biztosítani kell számukra, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az egész követelmény a címkézéssel kapcsolatban a kistermelők esetében azt jelentenék, hogy esélyük nem lenne a piacra vinni termékeiket, ezért kivételként őket bizonyos kötelezettségek alól fel kell menteni. Nos, szeretném még a közlekedési lámparendszerrel kapcsolatban elmondani, hogy egy címke bevezetése a különösen egészséges élelmiszerek számára az kontraproduktív lenne, és hogy így az élelmiszerek egy kiskapunk keresztül jutnának be. Már Paracelsus mondta több száz évvel ezelőtt, hogy a méreg a dózistól méreg, és ez az élelmiszereknél is így van. Nem lehet az élelmiszerre azt mondani, hogy egészséges vagy nem egészséges. Lehet, hogy egy pohárból még egészséges, egy nagy üveg már talán nem egészséges. Teljesen a dozírozástól függ a dolog, a, ugyanez vonatkozik az élelmiszerre, és van, akine, van, amelyik az egyik az egyik embernek egészséges, a másiknak nem az, és teljes hülyeség az egész, a, és ezt a fajta hülyeség, ettől a fajta hülyeségtől óvjuk meg a fogyasztókat. Bene, molto condivisibili. Eh? Igen, osztható álláspontok ezek. Megint uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a lényeg a, a körül az, hogy egy jó oktatási politikát dolgozzunk ki az élelmiszerekről. Ezt, ezt, ebben a címkézés nem nagyon tud segíteni. Lehet, hogy egy kicsit tud segíteni, de egyszerűen az oktatási politikát nem fogja tudni helyettesíteni tisztáznunk kell, hogy az, egyáltalán ez az egész közlekedési lámparendszer, ez már eltűnt. Ezt már nem támogatja senki. Viszont a napi átlagos bevitelt azt általában pozitívan fogadják, és ez azt jelenti, hogy az ipar már reagált is arra, amit ezzel kapcsolatban hallott. Két fontos dolog van még itt. Az egyik az az, én úgy tudom, hogy az a kutatás, amely arra vonatkozik, hogy a fogyasztók mit szeretnének látni a címkéken, még nem is kész. Még nem teljesen, nincs teljesen elvégezve, és mi meg most akarjuk, már most el akarjuk dönteni, hogy mi legyen. Hát e-, esetleg meg kellene várni, amíg ennek meg lesz az eredménye. Másik megjegyzésem pedig az eredettel kapcsolatos. Jelenleg az a nehézség áll fenn, hogy időnként azt mondják például a termelők, hogy ír füstölt, füstölt lazac, vagy füstölt ír lazac. Ezek közül az egyik ír, a másik nem. Sokan azt gondolják, hogy mind a kettő az. Tehát az ilyen címkézések, illetve az ilyen címkék félrevezetők lehetnek. Ez, mindezek ellenére gratulálok Tarabella asszonynak a jelentéshez, és a módosítók is pontosan erre vonatkoznak, tehát hogy Tarabella úrnak elnézést, és minden arra mutat, hogy a megfelelő irányba fogunk tovább haladni. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratulálnak a jelentéstevőnek, és én is szeretném két dologra fölhívni a figyelmüket. Először is egy nagyon fontos kérdés, Er, a termék eredetére vonatkozó jelölés, vagyis pontosabban a termék elkészítéséhez felhasznált nyersanyagok eredetének a jelölése. Én úgy érzem, hogy ez például Európában, például Lengyelországban, Olaszországban a lekvárokkal kapcsolatban ez jó lenne. Például akkor tudnánk, hogy az az adott eper honnan származik, Európából-e, vagy esetleg Európán kívülről. Ez a fogyasztók javára szolgál a termék megvásárlásánál, és akkor, akkor a fogyasztók döntik el, hogy szeretnének-e kínai eperből készült lekvárt enni, vagy európait fognak inkább vásárolni. Ez nagyon fontos információ, hiszen ott a tudatos választásról van szó. Sőt, még például az éttermekben is szeretném tudni, például amikor Brüsszelben vagyok, hogy amikor kagylót rendelek, akkor ezek vajon az európai európai származású kagylók, vagy valahol nagyon messziről importálták őket. Hiszen az ottani importált kagyló termelésével kapcsolatban nem letek biztos benne, hogy megfelelőképpen történik. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a típusú információ a tudatos fogyasztók számára fontos. Azoknak a fogyasztóknak a számára, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy válasszanak a termékek között, mivel van pénzük. Viszont olyanokat is, olyan megjegyzést is hallottunk, miszerint az Európai Unióban sajnos még mindig vannak olyan emberek, akik a boltokban csak az árakra figyelnek, akiket nem aggaszt, nem aggasztanak ezek a problémák, amikről mi ma beszélünk. Tehát nem arra gondolnak, hogy túl sok kalória vagy túl sok cukor van-e abban a termékben. De nagyon sok fogyasztó az e- e- Európai Unióban, sőt talán elmondhatjuk, hogy a többségük ilyen, ők bizony figyelnek arra, hogy vajon elég vitamin van-e a termékben, vagy hogy nincsen benne túl sok kalória, illetve cukor az az információ, ami jelenleg is a címkén áll, és amiről most beszélünk, az úgy tűnik, hogy mindig azokra összpontosul, akiknek van elég pénzük, és akik tudatos fogyasztók, akik, akik tudnak választani, mert olyan helyzetben vannak, hogy választhatnak a termékek között. De a címkék és a termékek területén Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy olyan világos információt tartalmazzanak ezek, akik azokhoz az emberekhez is eljutnak, akiknek nincs meg az anyagi lehetőségük arra, hogy választhassanak. Mit tudunk tenni annak a fogyasztónak az érdekében, akik az egyforma termékek közül való választás közül, választás során esetleg ne csak, azt szeretnénk, hogyha nem csak az árakat tekintenék, hanem a címke elolvasása után esetleg azt az árut válaszolnák, amely, választanák, amely lehet, hogy egy picit drágább, viszont sokkal jobb minőségű és európai eredetű. Tehát ezt a célt kellene legelső sorban megpróbálnunk elérni. Anyó, képviselővel zárjuk a hozzászólók listáját. Eh, eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Elképzeltem, hogy amit Smith, amikor Smith asszony jótékonysági estre sütit süt, finom sütit süt, a baj az az, hogy nincsen domináns alkotó eleme, úgyhogy lisztet rak bele, és akkor el kell, hogy mondja, fel kell, hogy írja a glutén veszélyeket, aztán a tojás van benne, akkor meg kell mondania, hogy GMO-s vagy nem, vagy ketreces vagy sem, diótrak, akkor az allergiákat kell elmondani. Mazsolát, cseresznyét rak bele, és akkor el kell írni, hogy honnan. Sőt, cukrot is rak bele, és hogy az most répacukor vagy pedig cukornát. Szegény Smith asszony annyira összezavarodik, hogy meg se süti a süteményt, és ez egy óriási szégyen lesz. Nézzük a legalapvetőbb helyzetből a dolgokat. Nem akarjuk az embereket visszatartani attól, hogy jó termékeket állítsanak elő. Bene, sì, certamente non dobbiamo... Rendben, persze nem szabad túlzásba vinni a dolgokat, és nem szabad ezzel zavarni a fogyasztót. Ugyanakkor megfelelő információkkal el kell látni a fogyasztót. Megadom a szót a bizottsági képviselőnek, a Paula Testari Gogyi, főkép, főtitkár képviselő, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen parlamenti képviselőknek köszönöm az összes hozzászólás, és megpróbálok válaszolni. Tarabella úr jelentését igen nagyra értékeljük. Meg kell, hogy mondjam, hogy bizonyos részein támogatja is javaslatunkat, pontosan azoknál, amelyeket fontosnak tartunk, és hadd is nevezzem meg ezeket. Tény, hogy a, a tápanyag tartalom a csomag felszínén, első oldalán legyen, ez nagyon fontos. A kötelező tápanyag összetétel megjelöléséről nem tudunk nyilvánvalóan, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ez az oktatásban kielégítő lenne, vagy ez felváltja azt, hogy ne neveljük a gyerekeket erre, de mégiscsak azért lehet lehetőséget adunk a fogyasztónak, hogyha akarja, ha megteheti, akkor jobb döntést hozhasson egészsége érdekében, például a helyzete alapján. A, az allergén anyagok kérdését is fontosnak tartjuk, hiszen ez az egészséggel függ össze. Még ha az előadó nem is fogadja el a kötelező bevezetést, akkor talán azt mégiscsak elfogadja, hogy az, hogy a címke jobban olvasható legyen, az fontos. Ugye nagyon gyakran elhangzott itt is, hogy rosszul olvasható a címke. Hát persze, a, a kontraszt, a méret, sokban javíthatja az olvashatóságot. A tanács is foglalkozik azzal, hogy jó kompromisszumot találjunk. Aztán nézzük az alkoholtartalmú termékek címkézését. A rendelkezés azt írja elő, hogy minden alkoholital a sörbor és szeszes italokon kívül tartalmazza az alkotó elemeket, például a gyümölcslé. Hogyha ad, tehát a gyümölcslénél nem, de hogyha alkoholt teszem, alkoholt teszek hozzá, akkor már a címkézés nem kötelező. Ilyen kérdésekről dolgo, gondolkozunk. Az összehasonlító tev, termékekre szeretnénk azonos szabályokat hozni. A tápanyagérték és a, az adalékanyagok. Feljegyeztem az eredeti hely megadására vonatkozó megjegyzéseket, ez fontos. A javaslatban nem változtattunk a jelenlegi kez, javaslatunkon, kezdeményezésünkön, hogy szabad önkéntes legyen. Nem. Hogyha a gyártó megadja az eredetet, akkor nyilvánvalóan pontos információt kell megadni, de a kollégák azt mondták, hogy a mezőgazdasági kollégák, a mezőgazdasággal foglalkozó kollégák is jelezték, hogy konzultációk következtében végig kell gondolni, hogy melyek azok a termékek, termékcsoportok, amelyeknél az eredetet meg kell adni. Aztán az arányok, ez is egy nagyon vitatott kérdés. Természetesen az a legegyszerűbb az, ha azt mondjuk, hogy 100 ml vagy 100 mg, de úgy gondoljuk, hogy vannak olyan termékek, ahol európai szinten harmonizált adagok lehetnek, vagy dózisok, és ha így van, akkor egyszerűbb az érthetőség is a fogyasztó számára. Aztán a, a lámpákkal kapcsolatban mindent felírtam. Ugyan a javaslat erre nem kitér ki, de azt elismeri, hogy jelenleg önkéntes szabályozások vannak a, nem, az államok szintjén. Végül pedig az az eredmény ennek, hogy már olyan sok rendszer van, hogy nem is tudja áttekinteni a fogyasztó. A javaslatban azt mondjuk, hogy keretet szeretnénk, progresszív harmonizálást, egymáshoz való közelítést kell megcélozni. Ha feljegyezzük, hogy tehát meg kell jegyezni, hogy mik vannak, melyek a nemzetileg elismert rendszerek, és akkor ezeket egymáshoz kell közelíteni. Néhány kérdésre szeretnék most kitérni. Először is, ha megengedi, akkor a legutóbbi felszólalásokra térnek is Smith asszony ugye nem tartozik a hatály alá, ugye Smith asszony süteményéről beszéltünk, vagy Kovácsné süteményéről. Ő, ő rá nem vonatkozik a javaslat, úgyhogy ha süt a különböző jótékonysági bálokra, akkor vigye nyugodtan, sütögesse a süteményeit. A javaslat tudnélik a következőt tartalmazza. A KKV-k és a mikro vállalatok számára is, gazdaságok számára a maximum 5 évig terjedő átmeneti időszakot biztosítunk, sőt kivételek is lehetségesek. El, is, el kell ismerni, hogy van egy kis vállalkozás, és van egy nagy vállalkozás, és ez különböző. A GMO címkézés ez sem tartozik ide, hiszen ez, erre már vonatkozik hatályban lévő szabály. Minden olyan termék, amely genetikailag módosított termékekből származik, azt kötelező jelölni. Aztán a vágási módszerek jelölése, vallási, hagyományos, stb. stb. célokra. A javaslat ezt sem érinti. A vallási leölési módszereket a vallás szabályozza. Hogyha ezt jelölni szeretnék, a, akkor azt önkéntesen tehetik meg. A javaslat a, nem vonatkozik erre. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden pont csak kitértem válaszomban. Köszönöm a hozzászólásokat, természetesen figyelembe fogjuk ezt venni, és várjuk a vita folytatását. Köszönöm. Köszönöm bizottság. Köszönöm tiszteli Gogyi asszonynak. És most megadom a szót Tarabella kollégának azért, hogy zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a különböző hozzászólásokért. Tesztori Godzsa asszonynak köszönöm azt, hogy hozzájárult a vitához, már korábban is megtette mindig, és a különböző kollégákhoz, az 1928-as per 2003-as eh, rendelet szabály az, amelyik előírja ezeket, illetve megengedi az, hogy legyenek ilyen hozzájárulások. Három dolgot jegyeztem meg. Eranz asszony az Alkopopsra vonatkozó megjegyzését, már ott van rajta felirat, hogy 7-8, akár 10%-os is lehet. Nem, limonádéról van szó, illetve csak nagyon felületesen limonádéról van szó, világosan kiderül az, hogy milyen alkoholtartalom és milyen eh, cukorról van szó. Számomra nem is eh, az alkoholtartalom a probléma, hanem a kalóriatartalom az, ami problémát okoz az alkopopnaknál. Tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatos nehézségek, de korábban ezt meglítettem. A különböző szereplők vannak a termelők, a feldolgozóipar, illetve a szállítók. Több mint 20 szervezetet figyelhettem meg különböző érdekekkel. Ők mondják nekünk, hogy tudják, hogy tudja a képviselő úr, figyelembe kell venni az ipar érdekeit. Igen ám, de az iparnak különböző oldalai vannak. Van egy olyan, amelyik a piacra termel, van, amelyik a külpiacra termel, vannak mások is. Tehát úgy gondolom, hogy minden érdeket figyelembe kell venni, és hogyha nem szabad protekcionista intézkedéseket foganatosítani másokkal szemben, és hogyha mi nem akarjuk az, hogy mások bevezessék ezeket. Nagy öröm az, hogy a különböző multinacionális cégek Európában vásárolják fel az alapanyagokat, Spanyolországban, eh, Olaszországban eh, vásárolják fel a paradicsomot, tehát ezeket kellene, ezt a tendenciát kellene erősíteni, nehogy eh, meghozzák ezeket az alapanyagokat Kínából vagy távolabbi országokból. Ami a traffic lights, közlekedési lámpákat illeti, Hmm, beszéltem most a bevezetőmben, de eh, a, eh, eh, az anyagban nem szerepel ez, mert az inko jelentésben már szó van erről, tehát úgy gondoltam, hogy nem akarom párhuzamosságokat elvégezni, és ezért úgy gondoltam, hogy inkább csak szóban említem meg ezt. Nos, azt hiszem, hogy mindenre reagáltak. Az alapanyag a, a négyes mellékletről van szó. Kocsi asszony mondta, hogy amennyiben é, sütőipari vállalkozásról van szó, akkor úgy gondolom, hogy nem szabadna ilyen problémákkal szembesülni neki, az alapanyagot kell, a fő alapanyagot kell megjelölni. Több mint 50 os összetevő Természetesen egy sütemény esetében nagyon nehéz, tehát ezért vezettük be a karaszt a jellegzetes alapanyag fogalmát, és ebben meg lehet állapítani. Úgy gondolom, hogy tényleg, hogyha minden egyes összetevőnek a származását kellene megjelölni, akkor ez tényleg nagyon összetett lenne minden ételben van egy fő összetevő, illetve van egy jellegzetes alapanyag, például a csokoládéban, a, a kakaobab, amely elefantcsontpartból vagy más országból származik. Tehát ez egyértelmű, azt hiszem. Köszönetet szeretnék mondani. A 34A cikkben van egy mentesség, ami a termelést, illetve az eredmegjelölést, és máshol van nem tudom fejből, ez a 15-ös módosító, amelyik a 49-es preambulumra vonatkozik, és itt a e, kis és köpézé vállalkozásokat érintünk az átmeneti időszakban. Nos, e, úgy gondolom, hogy ez fontos volt, hogy ezt megemlítsük, és megkülönböztessük őket a transnacionális, e, tehát a határokon átnyúló cégektől. Nos, ez lenne összefoglalóban, megpróbálom a megfelelő kompromisszumokat elérni. Én azt hiszem, hogy már eddig is ezt tettem, megpróbáltam a különböző véleményeket összegyűjteni, a legszélesebb körű egyetértést szeretnék elérni. Ezen a mai napon, amikor is a tájba lépett a Lisszaboni szerződés. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, csatlakozom a kollégánkhoz, és köszönetet mondok Márk Teravella kollégának, akivel